szavazással folytatjuk, két részre bontva, mert megszedjük az ülést a, az ünnepélyes ülés miatt, és aztán azt követően folytatjuk majd a szavazást. Tehát most először a kohéziós politika témájában folytatjuk, ki van mellette, a jelentés mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következő jelentés, az Omárie, Omárzsi jelentés, a legkülső régiók struktúrális alapok egyéb uniós programok név szerint fogunk szavazni. Ebben a jelentés tárgyában megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következő. Szót kér? Nem. Tajrer jelentés. Egy szavazás lesz, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. De Baker jelentés. A jelentéstevőt illeti most a szó, de Baker úr parancsoljon. Thank you, Chair. Dear colleagues, uh, Köszönöm, elnök úr. Az ALDE nevében Szeretném, hogy az áprilisi részplenárisra eh, hallasszuk el a szavazásra 177-es cikkre való hivatkozással. Köszönöm. Ki van mellette, ki támogatja ezt a javaslatot? Senki. Van, aki ellene volna? Olyan sincs? Akkor szavazzunk. Kérdezném el ezzel, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik. Elfogadtuk ezt a javaslatot így. Ezzel elhasztjuk a szavazást. Szalapranka jelentés a következő. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Következő szavazás tárgya a Weber jelentés. Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, és így tovább megállapodás. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Pervans Peres név szerinti szavazás a jelentést van megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk a jelentést. Megyünk tovább. Közös hozzáadott értékadó rendszer, strajcsek, név szerint fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A következő szavazás tárgya Hübner asszony jelentése, Név szerint fogunk szavazni. Mellett. Elnézést. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egy második jelentésű asszony tollából a majotte történő alkalmazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Anna Gomes jelentése a következő. Nem név szerinti szavazás lesz. Ki van mellette? Kérem kézzel helyezzék. Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk a jelentést. További gomes, gomes jelentés. Ki van mellette? Kérem kézzel jelezzék. Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. További jelentés Gomes asszonytól, ki van mellette, kézzel ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Renate Zomer asszony jelentése a következő. Az EU-török megállapodás ki van mellette, kézzel jelezzék, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. Kollega úr. Kelegen úr. The next vote on extension of... A 147-es. Tehát írjuk, folytatom. Szeretném megkérni a képviselőket, hogy ne szavazzák meg ezt, hiszen ez a nemzetünk ír nyelve elleni támadások újabb hulláma. Nem megalapozott ez az aggodalom, így aztán kezdjük a szavazást, név szerinti szavazás lesz, megnyitom. Bocsánat. Tomasik asszony a szó. Pite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine Köszönöm, elnök úr. a 146-os cikk 1-es eh, 2-es bekezdésére hivatkozva szeretném ellenezni ezt a javaslatot, amely a 147-es cikk kiterjesztést eh, eh, illeti, hiszen ez tovább késlelteti a horvát nyelv teljes használatát ezen intézményben annak ellenére, hogy a horvát hivatalos nyelv emiatt másodlagos fontosságú nyelvként kezdő kezelésre. Ezt nem fogadhatom el, hiszen meggyőződésem, hogy Horvátország egy csatlakozását követően egy évvel a következő parlamenti eh, mandátum kezde, kezde, megkezdéséig éppen elég idő van arra, hogy a horvát nyelv teljes használatát megoldjuk. Azt szeretném közölni, hogy megvizsgáltunk az elnökségben minden ilyen tényezőt, nem megalapozott, ez az agályi nép szerint szavazni fogunk, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Cassini jelentés. 3-as módosító név szerinti szavazást tárgya megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes okafogyottá vált ezzel, most név szerint a négyes módosítóról. Megnyitom. Lezárom. elfogadtuk a második okafogyott lett, így az egész jelentésről szavazunk név szerint a szavazásban, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A következő a Kadrau jelentés, az egységes európai vasút térsége, 68 szakbizottsági módosító jött, megnyitom rá a név szerinti szavazást, egyben, lezárom, elfogadtuk, ötös módosító, név szerint szavazunk róla, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Kilences. Kézzel mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 32 két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg, ellenőrizzük géppel, a második részre megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük elnézést. 37, két részben első rész mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük, megnyitom, 37 második rész, lezárom. Elvetettük. 47-es módosító, megint két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 74 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 80. Két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 51, 91 egyformák mellettük, ellenük tartózkodók elvetve. 92-es mellette, ellene tartózkodók elvetve. 120-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Megnyitom az elmérző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 93-tól 95-ig mellette. Ellene. Tartózkodók elvetve. 121 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 96 ugyanazzal a többsége, mint előtt. 96-os mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 97 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 98 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 122 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 57. Nem, 57. Oka fogyott. Egyértelmű volt. 99-nél tartunk. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 123-as. Mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Megnyitom, ha akarják az előző szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 123 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következő okafogyott lett 58, nem, 123 CP mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Százas mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 124 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 101-125 mellettük, ellenük, tartózkodók, elfogadtuk. 113 mellette, ellenem, tartózkodók, elvetve. Elfogadtuk. Géppel nézzük meg, elfogadtuk szerintem, de nézzük meg a 113-ast. Lezárom. Elvetettük. Kérem mindenki, jól láthatóan tegye fel a kezét. Nagyon különböznek a kézmagasságok, nem látható így. 102-esnél tartunk mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 68 a szakbizottság részéről mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 103 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 114 mellette,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 104. Mellette ellene tartózkodók elvetettük. 73 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 106. Név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. elvetettük. 82 szakbizottság részéről mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 88 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 89 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 90 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 117 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 107 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 108 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 110 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 46 szakbizottságtól jött mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük a 46-os géppel, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 118 mellette, ellen, tartózkodók, elfogadtuk. 119 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. a bizottság javaslatának egészéről szavazzunk, név szerinti szavazásban megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, most pedig a jogalkotási állásfoglalás tervezetről név szerint fogunk szavazni. Megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek, és ezzel 12.30-ig megszakítjuk a szavazást a cseh köztársasági elnök fogadására vonatkozó szakasszal.